Guten Morgen, guten Morgen, liebe... Jó napot kívánok, kedves kollégák! Szívből köszöntök mindenkit a bizottsági ülésünkön. Ma már sokkal több képviselő van itt, mint tegnap délután, de hát nem hétfő van, hanem bizony kedreggel. Szívből üdvözlök tehát mindenkit. Maratonülésünk van, maratoni nagyon fontos dokumentumokról szavazunk, amelyekkel foglalkoztunk korábban itt a bizottságban is határoztunk róluk, és remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája. Ez ugye újra meg újra szükséges. Ha ellenőriznünk kell valamit, akik most vették észre, hogy még sincs, azoknak bizony azt javaslom, hogy szerezze be, akinek pedig itt van, az próbálja ki, dugja be. Úgy tűnik, hogy eddig a dolog működik. Akkor nézzük a napirendi pontunk tízes pontját, nemzetközi kereskedelem politika, az éghajlatváltozással kapcsolatos követelmények összefüggésében. Ezt a véleményt én készítettem, módosító indítványok is vannak ezzel kapcsolatban. Szavazunk. Az egyes módosítót kitámogatja. Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. Kettes részenként első rész mellette, megosztva. Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük, jó? Lezárom a szavazást. 32-17, ez világos volt azért. Négyes, igen, mellette, nem, tartózkodás, ötös, igen, nem, tartózkodás, elfogadva, hatos, igen, nem, tartózkodás, elutasítva, hetes, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas, igen, nem, tartózkodás, el, elutasítva. Kilences, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Tízes, igen, Nem. Tartózkodás elutasítva. A következő a 11-es. Jolanta Emilia Hipner igen, ki támogatja? Nem. Tartózkodás elutasítva. 17-es igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 15 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 16-os igen, nem, tartózkodás elutasítva. 13-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 12 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 14-es igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 18 igen. Nem. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. A 18-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 20-as igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 21-es igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 22-es. 22-esnél tartunk, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 23, igen. Nem tartózkodás elfogadva. 24-es megosztott szavazás első rész mellette. Tehát igen, ki van ellene nem szavazattal, tartózkodás elutasítva. Akkor a második rész, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 25-ös, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 26-os, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 27-es, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 28-as. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 29. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 30. Szóbeli módosítással. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 31-es. Igen. nem, tartózkodás elutasítva. 32 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 33-as igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Akkor nézzük az szavazást. elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 49 igen, 2 nem, 3 tartózkodással. Ezt eh, az állásfoglalást nagy többvényel elfogadjuk. Holnap a Kereskedelmi Bizottság szavaz róla. jó kollega. Vorrei pregare il Presidente di segnare... Elnök úr, a hármas módosító eh, mindenképpen egy eh, meg kellene, hogy szavazzuk, tehát itt egy kedvező szavazás a hármas módosítóval kapcsolatosan. Ez a javaslatom. Igen, köszönöm szépen. Hogy, hogy nem működik a... A hármasnál amúgy is név szerint szavaztunk. Ez volt tehát az első szavazás akkor. Jó, folytassuk. Nézzük a következőt. A 11-es napi rendi pont az európai olajfejlesztéssel és kitermeléssel kapcsolatos Európai Uniós felmérés. Itt is van. Itt is van egy módosító indítványlista. Ti E, tartózkodással elfogadtuk. kilences? igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. tizenegy? Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. tizenkettő? Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. 13 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 14 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 15 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os igen, nem, tartózkodás, 17-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. nem, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 22 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os igen, nem, tartózkodás, elutasítva. szóbeli módosítás az eredeti szöveghez. Szavazunk róla igen, mellette, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A 27-es, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 29-es, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 31-es igen. Akkor a 29-31-et együtt szavaztuk meg. 32-es igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. 28-as igen. Nem tartózkodás, elutasítottuk. 30-as igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 33 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es Weisgerber, igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottok. 36-os, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 36-ot ellenőrizzük akkor. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elnéztem, bocsánat, elutasítottuk. 35-ös igen, mellette. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 38-as igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. 39-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 40, 41-es. Együtt szavazunk róla. Igen. Nem. Nem. Bocsánat, bocsánat. Részben. Részenként 30-as. A 40-esről szavazunk. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 41-es. Igen. Nem tartózkodás, elutasít. Elfogadtuk. 42, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 32. Bocsánat. 43 ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 44 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Akkor a bevezető rendelkezések egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Hármas, igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. Négyes, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ötös. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. Jó. Ez volt a módosítók listája. Nézzük a zárószavazást elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46 igen, 8 nem, 3 tartózkodás. Gratulálok a vélemény megfogalmazóinak, amely az EU olajfeltárással feltárással kapcsolatos fellépése. Fontos kérdés volt. Nézzük a 12-es napi rendi pontot. Tagesordnungspunkt 12, Bericht von Martin. 12-es napi rendi pontunk, Martin eh, Kellenen jelentése. Az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények. A címe A die Prozedur? diesmal noch 16 Stück aufstehende, das wir testen. nicht erheben, wenn die 16 nicht erheben, dann heißt die Harmsauer Vorname. Ja, wir haben einen Geschäftsordnungsantrag. Äh, Rebecca Harms, bitte. Rebecca Harms kér ügyrendi hozzászólást, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Azt kérem, hogy erősítsük meg, hogy név szerinti frakciót kértünk a, a frakció nevében. Az egyes konszolidált módosítás, amelyet eh, a kettes és hármas konszolidáltal eh, együtt, a kilencest a 10 együtt, eh, az ötös konszolidáltat a hatossal, a konszolidált négyes és az 1.2-es bekezdéshez szóló módosításokra vonatkozóan. Igen, köszönöm szépen valóban. A zöldek kérelmét megkaptuk erre a név szerinti szavazásra vonatkozóan. Az ügy, ügyvezetés, ha úgy látja, hogy mindenki egyetért, akkor nem probléma. Ha a képviselők negyede ellene van, akkor nem tudjuk elfogadni, vagy fordítva van. Kisebbségi jog. Tehát, hogyha 16-an az egy negyede kéri, akkor név szerinti szavazást kell elrendelni. Úgyhogy kérdezem, hogy ki támogatja azt, hogy név szerinti szavazással szavazzunk az említett pontokról. Jó, messze többen vannak tehát, mint 16-an. Azt hiszem, ezt mindenki látta, hogy legalább 16-an felálltak. Akkor viszont Rebeka nincs rajta a listámon, úgyhogy figyeljünk, ha valamelyikünk elfelejtette volna a név szerinti szavazást, akkor szóljon a másik. Der erste nicht, ne? sondern der. So, es geht los. Kezdjük. Hosszas lesz ez a szavazás, Elmer Brock és itt van. Tehát a, érdeklik őt a könnyű haszongépjárművek, ez igen érdekes. Üdvözöllek! Akkor nézzük tehát. Az itre, itre egyel kezdünk. E, Brok úr, tudja, hogy ez a környezeti bizottság? Ugyan üdvözlöm őt, de hát nem tudtam, hogy ilyen műszaki érdeklődése van. Persze, hát szavazhat, nem baj. A politika és az emberi lét így fedi át egymást. Ennyit a kommentárokról, akkor kezdjük meg a szavazást. Egyes módosító. Itre egy. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor nézzük az egyes konszolidált módosítót. Itt név szerinti szavazást kérünk. Megnyitom. Megvárjuk, hogy Rille kollega is megtalálja a dolgát, megtalálta, akkor lezárom a szavazást. 23 igen, 36 nem, egy tartózkodás, elutasítottuk. Akkor egyes cikk, egyes bekezdés, 55-ös. Igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 59-es. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 56, 57, 58 együtt igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 60-as igen. nem, tartózkodás elfogadva. Kilences konszolidált javaslat, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 igen, 27 nem. Egy tartózkodás elfogadtuk. Látom, hogy működik a technikai része is a dolognak úgyhogy áttérhetünk a harmadik oldalra, a szavazol is a 47-essel. igen, 74-es, 74-es Weisgerber, Kroos, Tétes, Nelhárt. Nem. Tartózkodás. ellenőrizzük név szerinti szavazással. Lezárom a szavazást. 29 igen, 31 nem. Ezzel elutasítottuk. 75-ös. Igen, Itt is név szerint itt, jó. Nem? Ja, na jó, akkor nem Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. Ittre 12, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 78, 79, 80, 81-es. Egy, igen, mellette ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 82. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 76-77. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Ittre 13. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Tran 7. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 383 tran 8 itre 14 együtt igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 84-es igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 84-est, jó? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor nézzük a 15-öst. Itt 15, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 85-ös. 88-as, 91-es, 93-as, Tran 10, Itre 16 együtt, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 86 és 92-es. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 89 étre 17, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 87, 90, 94, 39, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Nem? Jó. Tehát 87, 90, 90 és a Stren 9-et szavaztuk meg, vagy erről szavaztunk együtt, de megismételjük. Ki támogatja ezt a blokkot? Ki támogatja Elleneki van, tartózkodás, elfogadtuk. Ugye? Jó. Ja. Akkor 96-os igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 99. 104. Kilencvenkilenc igen. Két különböző. Itt valami rosszul van kinyomtatva, akkor vegyük a 99-est először. Ki támogatja a 99-et ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 104 ellene, tartózkodás elutasítva. a 98-as, 100-as, 101-es, 102-es és 103-as kitámogatja. Ellene. Tartózkodás. Akkor ellenőrizzük. Elutasítottuk. 97, ittre 18 első része kitámogatja. Ellene ki van. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük akkor még egyszer. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 95-ös Gróte. kitámogatja Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. A Trán 11 így kiesik. Akkor nézzük a négyes konszolidált módosítót. Név szerint. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 25 igen, 37 nem. Ezzel elutasítottuk. Százöt igen, nem, tartózkodás elutasítottok. 106-os igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ittre 18-as, Berlátónak a 111-ese és a 108-as együtt. Igen, mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ami jó, akkor Veszberger asszony kéri, hogy ellenőrizzük, akkor tegyük meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hát igen. Szűken, de elutasítottuk. Jó, 109-110 azonos ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 115 és az ITRE 18 azonos. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. 114-es. Igen. És a 17-es 117-tel mellesleg együtt van. Tehát 114-117 együtt. Ellene ki van? Tartózkodás ellenőrizzük. Lezártam, elutasítottuk. 112-118 együtt igen, mellette ki van. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tran 12. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. 113-as. Antonescu igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. 113-ast. Ellenőrizni kéri Weisberger asszony. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az EPP-nél egyet többen szavaznak, úgyhogy egyet vegyenek ki. Tessék egyet kivenni, EPP. Most jó. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor nézzük a 116-ost mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 119-120 együtt igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 124-127 igen. Nem. Tartózkodás Elutasítottuk. Az ICE 18 is ide tartozott még. Na jó, akkor folytassuk a 123-126-tal. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. 121, 128. Igen. nem, tartózkodás, elutasítottuk. 122 és a trend 12 együtt, igen. Tehát 122, trend 12, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 125, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 129 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 130-131 együtt igen, nem, tartózkodás elutasítva. 132, 133, 134 együtt. vele ember látó igen, nem, tartózkodás elutasítva. 136-os ittre 18-as mellette, és a 141-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 138-as, 140-es együtt mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 139-es mellette, ellene tartózkodást elutasítottuk, 137-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 4-es mellette ellene tartózkodás Nézzük csak meg. Megint csak egy szocialistával több van. Egy SND-vel több van. Most már rendben van, vége a dolognak, és akkor elfogadtuk. Aztán most jönnek a konszolidált módosítók 15-ös. Ez ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk, mondanám, de azért nézzük meg. Szóval megnézzük. Megint egy S és D frakcióval több, illetve taggal van. Vége? Hát akkor mégis világos, 37-25 ellenében elfogadtuk. Akkor ezek most nincsenek.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 111 es 142, 133, 134 és 43 kitámogatja ezt. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor jön a 13-as konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Also, ich glaube, es war deutlich. Azt hiszem, hogy egyértelmű volt, de azért nézzük meg a 13-ast. Megnyitom a szavazást. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, ugye? Igen. Tehát elutasítottuk. És akkor? sajnos már mal ja. Also, aus, als ob. Úgy nézett ki, mintha, de aztán néha mégis tényleg szoros az eredmény. Aztán most jön a... So, 144. Akkor a 144 víz mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor ez azonos volt a 150-essel, meg a 151-essel, elutasítottuk. Jön a 13-as mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Százötvenkettes, 153-as, 154-es mellette, ellene tartózkodás utasítottuk. Akkor megnyitjuk a szavazást erről. Lezárjuk. Elutasítottuk. 155-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tran 14 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tran 15 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tran 16 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tran 17 mellette ellen tartózkodás elutasítottuk. Most akkor a 14-es konszolidált javaslat. Normálisan szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Hát akkor megy egyenként az ötös cikk. Tehát akkor a 14-es konszolidált módosítót megnézzük, megnyitom a szavazást. és le is zárom. Hát, nehéz a verességet belátni, de ez így van. Elutasítottuk. Akkor 158-as cikk mellette, egy 5-ös cikk mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Itt 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160 mellette. Akkor itt van szint elfogadtuk, akkor megnézzük. Megnyitom a szavazást az ITRE 19-ről. ITRE 19-ről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És akkor oka fogyott. És folytatjuk lent az utcki 162-essel mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 164-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor a 160, 159 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Itre 19 mellette. Dagegen. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 165 mellette, vagy nem. Megyünk tovább az indent hárommal, mert hogy most elfogadtunk valamit, tehát indent 3-as, 166-os, 167-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 169-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 163-as és 159-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk itt volt a Tran 18-as is, úgyhogy folytatni tudjuk a 163, 159 és igen. Tehát akkor szavazunk a második részről a, ö, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 163-as, 159-es azonosak. De, és a 168-as, Weisgerber és a többiek mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Itt a 19, 33. rész mellette. Ellene. Tartózkodás, akkor ezt áttekinthetetlen, úgyhogy muszáj ellenőrizni. Itt 19-ről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Átfogad, elfogadtuk. Folytatjuk az ITRE 19-es negyedik résznél meg az Antonescu 171-essel mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 163-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 159-es mellette. Nem a másikkal együtt, ugye? Tehát akkor 163-as mellette. <coughs> Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Akkor jön a 7-es konszolidált módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Akkor szépen megnézzük. Jön a... Nézzük meg. Akkor megnézzük a hetes módosító, konszolidált módosítót elektronikusan. Lezárom a szavazást. Igen, hát, hogy lássák világosan, hogy hogyan állnak a dolgok. Elutasítottók jön a 146-os és a 156-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Ittre 20-as, 148-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 149-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 145-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 6-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Trump 19 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 147-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor a konszolidált módosítóból a 16-os, meg a, meg a 7-es együtt a jelentés készítőjétől mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most akkor. 17-es konszolidált módosító, plusz a 8-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 18-as konszolidált és a 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es cikk 175-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 173-as, 176-os és az ITRE 21-es együtt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 174-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor a 179-es mellette tartózkodás elutasítottuk. 178-as, 179-es, ITRE 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 180-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 182-es mellette ellene Még egyszer, 182-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 183-as, 181-es, idre 23-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 184-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 186-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 180 7-es, itre 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 185-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as kompromisszum. Normális szavazás mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 189-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 190, 191, 192, itre 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 172 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 196 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 197 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 193 első rész, 94 első rész, 95, itre 26 együtt első rész mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Tran 20-as mellette ellene <clears throat> elutasítottuk. 193 második rész, 94 második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 198 első rész, 199-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A nyolcas cikk jön, 200-as és a 203-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 202-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 201-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Itre 26 második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő oldalra lapozunk a 211, 212, 199, 213, 198 második rész mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 214 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 215-ös, 16-os, 17-es, 198, 199 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 218 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 219-es 220-as, 221, 22 és a 198 mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 199 mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Őket 224 mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 223 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Másik oldal a 19-es konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tran 23 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 229 első rész, 230-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kompromisszum 9-es számmal együtt a 229 és a 231-essel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 232-233-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tran 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 235-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 236-37 és az ITRE 27-es együtt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 239 itre 28 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 238 240 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 234-es mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg. 234-esről van tehát szó. A zöldeknél van most egy szavazólappal több. Abból sosincs elég, mondja elnök helyettes, de most jó. És akkor elfogadtuk. 33-29 ellenében. Tran 25, Itre 29 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Tran 26, Itre 30 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Itre 31-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a raportőr 13-asa mellette. Ja, de ez nem jó, mert ez okafogyott lett. Így igaz. Akkor jöjjön a har, illetve a tízes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 21-es konszolidált módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Hát, ha ez örömet okoz, akkor nézzük meg. Megnyitom a szavazást, de le is zárom. Hát, csodálatos, elutasítottuk. Akkor most a 241-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 242-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Tehát akkor megnézzük a 242-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tényleg szoros, de hát mégiscsak elutasítottuk. 128-ig, ittre 34-ig mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A 22-es konszolidált, a 246-tal együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 247, Tehát akkor nézzük meg a 22-es konszolidáltat, meg a 246-ot így együtt még egyszer. Most lezárjuk a szavazást. Így, igen, igen, igen. Hát, akkor ezt elutasítottuk. Jó. 247 lepázs mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 248-as mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 29 trán mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 249-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Ittre 33-as első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 250-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 253-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk akkor jöjjön a 10-es konszolidált módosító az elején Akkor a tízest már elfogadtuk, ugye? Egy előző szavazáson, nem? De... 9-es konszolidáltal, igen. Akkor jöjjön a 6-os konszolidált módosító, de ez meg okafogyott. Akkor most itt egy-két dolgot megtakarítunk, és a 27. oldalon folytatjuk. A Schlüter Harms 266-ossal mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 267 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 268 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 570, 69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 271-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 272-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 273-as mellette, ellene,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 277-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 282-es, 83-as együtt. 51-es, 52-es mellette így. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es kompromisszum és a 284-es együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es cikk, és a 285-ös módosító a 86-ossal azonos, 88-as, 89-essel mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös Akkor itt a 15-ösnél az első, első részről szavazunk. Mellette? Ellene? Még egyszer. E, ellene? Tartózkodás? Ekkor ezt elfogadtuk. A második rész tártalan. De ha akarják, megnézhetjük elektronikusan, tehát 15. módosító első rész. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 287-es, itre 33-as, mellette. Ellene tartózkodás, vagy nem, ez a kettő, ez, ez általan, mert hogy Ezt már elfogadtuk, tehát akkor a hetessel folytatjuk, hetes kompromisszummal mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 290-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Ittre 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most jönnek az annexek, a mellékletek. Étre 35-ös első rész mellette. Ellene. Nézzük meg. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a 291-es mellette mellette. Nem, nincs ez, tártalan, oké. Okay. Akkor folytatjuk, mégpedig a, a kettes konszolidált módosítóval. Nem? Mellett, tehát akkor a kettes módosító konszolidált mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 295-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 294-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 296-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jön a, jön a hármas konszolidált mellette. Ellene. Tartózkodás. Yeah. Elutasítottuk. Akkor 297-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Itt 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 298 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk itt a 35-ös harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 299 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 300 mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 301-es, 302-es együtt mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 303-as mellette. Ellene. Tartózkodás, Nézzük meg, a 303-ast ellenőrizzük tehát. Lezártuk a szavazást. Vége. Elutasítottuk. 304-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 305-ös 6-os együtt mellette, és még az étre 37-es is mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 307 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 308, 309, tran 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 310-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Nézzük meg a 310-est. Vége. Lezárom. elutasítottuk. 311-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor a 23-as módosító és a 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És aztán jöjjenek a preambulum bekezdések. ellene. Kevés a kéz. Ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. Étre kettes mellette. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 19-es és az ITRE 3-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Akkor jöjjön a 20-as konszolidált módosító, a 21-essel együtt mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Itre 4-es mellette ellene. Tartózkodást nézzük meg, az a négyesről van tehát szó. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 24-25-össel mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 26-os tártalan, a 27-es is. A 28-asról szavazunk mellette, tehát 28-as mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor most jön a 30-as, 31-es és a 33-as, meg az itre 5-ös együtt mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 32-es mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ittre 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36-os, 37-es, 39-es együtt mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Tran 1-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 38-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 40-es mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 46-os, 41-es, 44-es, itt lehetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 46-os második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 45-ös mellette, kértékeny ellene, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tran 2 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk 47-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Tran 3-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Itre 8 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Itre 9 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 38-as mellette 48-as ellene tartózkodás elutasítottuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 50-es és a 4-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ö, étre tízes mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg. Étre tízesről van tehát szó. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. Akkor 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Talán 5-ös és az 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a egyes kompromisszum mellette köszönöm ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Matthias, kérem, hogy szakítsuk meg a szavazást, mielőtt végszavazás következik, 5 percre szükségünk van. Ez nekünk is jó, mert valamit ellenőrizni kell, amit elfelejtettünk, tehát röviden megszakítjuk a szavazást. Seid ihr alle da? Ja. Mindenki itt van? Itt van, aki itt van? Bevor wir zur Mielőtt a zárószavazáshoz jövünk, azért mégiscsak három módosítót egyeztetnünk kell, hiszen ezekről elfeledkeztünk. Úgyhogy a 30. oldalra kérem mindenki menjen rá. Mellékletek? Ezeket azt mondtuk, hogy elintéztük, pedig nem. Mert a konszolidált négyesről nem szavaztunk. Tehát 30. oldalon tartunk. kettő és ITRE 35, erről a háromról kell szavaznunk, mielőtt az árszavazásra jutnánk. Tehát 30. oldalon van a szavazólistán, 291-es Wills kitámogatja. Ellene ki a tartózkodás, elutasítottuk. 292. Igen. Weisgerber. Ellene ki van. Tartózkodás, elutasítottuk. És ittre jó, akkor ellenőrizzük a 292-es. Na, lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. Az ITRE 35 második részét kitámogatja. Elleneki van tartózkodás, elutasítottuk, jó? Akkor ezt itt teljes mértékben most végig szavaztuk, és akkor eljutottunk az elektronikus zárszavazáshoz, vagy zárószavazáshoz. Név szerinti szavazás, igen. Abstimmung. Lezárom a szavazást. Uh, 31 mellette, 25-en ellene ketten tartózkodtak. Jó, akkor ezzel elértünk a második szavazásra. A jogalkotói állásfoglalás megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 igen, 25 nem, egy tartózkodás. Gratulálok az előadónak, Martin ennek. Az előadó kér szót, megadom neki. <clears throat> Elnök úr, a jelentés tervezettel kapcsolatos szavazás kapcsolatban elvesztettem a fonalat, most nem tudom, hogy hol tartottunk. Mielőtt lezárnánk, a, az ányék jelentés tevőknek eh, szeretném mondani, hogy voltak olyan kompromisszumos javaslatok, amelyekkel én nem értettem egyet, de mindenkinek szeretnék eh, köszönetet mondani az együttműködésért. Azt hiszem, hogy jó munkát végeztünk a politikai eh, ellentmondások ellenére. Még egyszer köszönöm szépen a türelmüket is minnyájuknak. Köszönöm. Köszönöm én is az árnyék előadóknak. 31, 25 és 1 volt a, a zártó eredmény, tehát 31, 25, 2 javít az elnök. Most ott van a képernyőn, és az viszont azt mondja, hogy 32, 25, 1. Akkor a 13-as napi rendi ponthoz érkeztünk. Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás. A 726 per 2004-es rendelet módosítása. Christopher Fielner az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr! szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Igen, az előadónak nincs bekapcsolva a mikrofonja, mondja az elnök. Nagyon sürget bennünket az idő, éppen ezért rövid leszek, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki készen álltak a kompromisszum kialakítására, hogyha egy évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy ebben a helyzetben leszünk, amelyben most vagyunk, akkor nem hittük volna el. Ugyanis nagyon széleskörű támogatást kaptam mind a kompromisszumos, mind pedig a konszolidált módosítókkal kapcsolatosan. Szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek, és nagyon konstruktívak voltak. Szavazzunk. Köszönöm szépen mindenkinek. Oké. Okay. Ja. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a, há, ezeket a hálás szavakat a közreműködőkről, Bányó. Mit szeretnél? Oui, monsieur le président, quelques mots. Elnök úr, engedje meg néhány szót nagyon röviden a jelentéstevő után. Ahogy Fjellner úr is mondta, a jelentéstevőnk nagyon jó haladást értünk el. E, e két téma kidolgozásában azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy e, annak ellenére, hogy voltak nézeteltérések, és ez majd meg fog nyilvánulni a szavazás során is. Ennek ellenére tehát nagyon jó haladást értünk el, és sikerült úgy eljárnunk, hogy a betegek Európában mindenhol jobban lesznek ellátva és informálva. Äh, Jó, akkor Karl Schröter, Schlichter a módosítókról. Yeah, first I would like to thank the rapporteur. I think we had a... Sorry, is szeretnék köszönetet mondani a ö, raportőrnek. Azt hiszem, hogy az egész eljárás során nagyon konstruktív volt a párbeszédünk. Éppen ezért a hármas ö, módosítommal kapcsolatosan azt javaslom, hogy vessük el. Mm, a konstruktív párbeszédnek hála azt hiszem, hogy egy olyan javaslatunk van, amelyen tudunk majd a továbbiakban is működni, éppen ezért ezt vessük el, azt javaslom. Jó, akkor kezdhetjük. Kezdjük a, a 6 és 7-es módosítókkal. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 8-as, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 10-11 igen, el nem, tartózkodás elfogadtuk. 12-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 13 igen, ez ugyanaz, ugye? Tehát a 13-as mellette ki van ellene ki van, tartózkodás elutasítva. Tehát a 13 és a 14-es volt azonos, mondja az elnök, akkor folytassuk az Imko 3-mal. Igen, mellette. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Imko 4 mellette. ellene. Az IMCO 4-nél tartunk, nem az ITRE 4-nél. Az ITRE 4 nincs is, tehát IMCO 4. IMCO 4. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a másodikat. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezzel a kettest. 15-16 mellette ki van. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Imko 5, az ITRE 5 az ugye kiesik, 17-esnél mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadt. 17 és itre 7. Imko 7 és itre 7 ellene ki van. Tartózkodás, elfogadtok. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 20-as, 21-es, ez azonos, e mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás. Ittre nyolc mellette ellene elfogadtuk. Imko nyolcas. Ez kimarad. A 23-as Luther mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. ellenőrzést kérnek, akkor csináljuk meg a 24-re. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A liberálisak a koordinátor mellett szavaztak. 25-ös igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 26-os igen, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 27 igen, nem, elutasítottuk. 28 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 29 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 30 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 31-es igen, nem, tartózkodás elut- ezt is elutasítottuk. A, az INCO 1, INTRE 1 bevezető rendelkezés ellene ki van, tartózkodás elfogadtuk. Kette az előadó jelentőstől mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Imkó kettő mellette, ellene, elfogadtuk. Itre kettő kiesik, akkor az ötös mellette, na, ellene, tartózkodás elutasítottuk, itre három mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20, 52, igen, 2, nem, 3 tartok, tartózkodás. Gratulálok az előadónak. Most hallom, hogy egy második zár szavazásra is szükség van, hiszen egy jogalkotói állásfoglalás, akkor tehát a jogalkotói állásfoglalás tervezetre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51 igen, 2 nem, 3 tartózkodás. Gratulálok az előadónak még egyszer. Akkor nézzük a 14-es napi rendi pontot, az irányelvet.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 akkor a, kett, az a kettes oldalon folytatjuk az egyes cégnél. Egyes kompromisszumot kitámogatja, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Konszolidált módosító egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Konszolidás kettes el, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Konszolidált hármas mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Konszolidált négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Konszolidált ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcvankettesről első részről mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk második rész. Im, bocsánat, Imko 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 83-as részenkénti szavazás első rész mellette, első rész, mellette ki van, ellene elutasítottuk tartózkodás, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Imko 12, itre 7 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 84-es és 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elutasítva. 88-as, 89, étre 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 96 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 95 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 10-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. Kilencvennyolc. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 9900. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 101. Igen. Nem tartózkodás elutasítva. 102 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Következő oldal, 110 sliter, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 12-es. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük a 110-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Következő oldalon folytatjuk. 117 igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Imko 15. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Száztizenkilenc igen. Nem. Tartózkodás, elfogadva. Imko 16. A 119-et ellenőrizzük, jó? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Émkor 16, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. A következőkről mind szavazni kell. 120-as, igen. nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 120-at. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 121-122, igen nem, tartózkodás, elfogadtuk. Százhuszonegy, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Itre 12 mellette. ellene tartózkodás elutasítottuk. 113, 110, eh, bocsánat, 123, 124, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 125, igen. A másik kiesett. Így van. Akkor a következő oldalon folytassuk, rendet, rendet 126 és Imko 18, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Százhuszonhét, Imko tizenkilenc, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as. Jó, a, az IMCO 19 127-et ellenőrizzük. Elfogadtuk. 13-as az előadótól mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A szavazó lista szerint a 127-es, a 129-es kiesik akkor, hogyha a hármas konszolidáltat elfogadjuk, mert ugyanerre vonatkozik. Pedig itt arról van szó, hogy itt milyen információs területeket kell biztosítani, és a 129-es pedig kiegészítés lett volna, e, és ezért el lehetne kiegészítésként fo- fogadni az 1-es 9-es bekezdése értelmében a bizottság javaslata alapján. Úgyhogy felolvasom. Egy tényboxot mellékelünk, amelyben lévő információkat világosan olvasható, látható, a többi szövegrésztől elkülönített formában írják fel, tartalmazza azok a páciens számára szükséges gyógyszerek adagolását, és azokat, amelyek a használat ez biztonságos szempontjából fontos. Úgy gondolom, hogy ezt el lehet fogadni, és a, ha az előadó ezzel egyet tud érteni. Also die Meinung hier oben ist eigentlich, dass das... Tulajdonképpen a konszolidált hármasban, ahogy a szöveg mondja, benne van, és az, hogyha most újra szavazunk, az ellen, mondana ennek. Én inkább visszafogottan azt mondanám, hogy ne szavazzunk róla, mert benne van az előzőben. Jó? benne van tehát. Úgyhogy a 128-asnál tartottunk. És ugye ez mind kiesik, mind, mind, mind. Ez volt az a ez volt a szavazás bája. Legalább nyertünk valamit vele. Szuper. Hol lesz ennek vége? Sehol. A 15. oldalon tartunk. 187-es Gilles Párnyó. Igen. Gilles? Visszavonom. Ezt is. 188 zurückgezogen. Jó, a 186-ost is. Imkó 31-esnél tartunk, akkor ki van mellette, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. Étre Étre 23. Ki támogatja? ellene ki van, tartózkodás, elutasítottuk. Jó. 189, Ikko 32, igen. Nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ö, nyelvi módosítás, tehát az ICRE 25-nél tartunk. Ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. Étre 26, igen. Nem. Tartózkodás, elutasítottuk. 191-192, igen. Nem. Tartózkodás, elutasítottuk. 193. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Ittre 27 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 194 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 195 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 196 és Imko 33. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 197. 197-es Marina Janakudakis mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Itre 29 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 198, 99, 200 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Itre 30-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most akkor miért? Ittre 30. Mindenki szavazott? Mellette, ugye? Igen. <laughs> A jelentés felelőse mellette, persze, jó akkor 201-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 204-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 205-ös, 6-os, 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imkó 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 208 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 18-209 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 210 és Imko 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 212-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 217-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettőszázhuszonhármas, kettőhuszonnégyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 225-ös, 226-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 227-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 228 as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ittre 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 229-es, 30 es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Igen. Péter Líze. Igen, elnök úr, köszönöm szépen a szót. Az lenne a kérésem, hogy a 231-esről részenként szavazzunk. Tehát a második részben, amely a by way of derogation kezdődik, és hogy ezt külön szavazzuk, tehát külön az első és külön az innen következő részről. Ha nem ellenzik, akkor ez jó lenne. Igen, akkor valakinek van a kifogása, ez ellen nincs, akkor szavazunk, ha mindenki tudja, hogy miről kell szavazni, akkor jöjjön az első rész, tehát első rész. Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk, és akkor jöjjön a második rész mellette. Ellene? Ezt is elfogadtuk. 233-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 234-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 235-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 236-os 7-es mellette ellene tartózkodás, azt mondanám, hogy elfogadtuk. Nézzük meg. Lezárom a szavazást. Igen. Megértem, mert hogy elutasítottuk. Hát akkor az ember jól látja a dolgokat, ügyes Nárhárt úr. 238-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 239-es, 240-es, 241-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A 244-es mellette ellene tartózkodására elutasítottuk. 245-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 247-es, Imkó 30 Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 248-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ittre 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Émkó 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 256-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 257-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 258-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 259-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23-as, két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a következő oldalig megyünk. Imkó 42-es, 267-es együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 268-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 269-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 270 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 273-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 272-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 271-es Imko 43-as mellette igen, igen, van, aki támogatja néhányan ellene tartózkodás, elfogadtuk Ittre 38-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 274-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 275-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 277-78 mellette ellene tartózkodák. Nézzük meg a 77-277-258-as Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És folytatjuk a 280-assal. Korin Lapás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 283-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 282-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Másik oldal 285-ös Zsiri Mástárka mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 286-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk étre 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 287 Imkó 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 288-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 289-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 291-es mellette ellene tartózkodás, nézzük meg. Le is zárjuk a szavazást. Elfogadtuk. a 42-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 294-es, ez azonos, igen, akkor nem folytatjuk. 24-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 295-ös szóbeli módosítóvá mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk és jönnek a preambulum bekezdések a 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 32-es mellette, ellene tartózkodását elutasítottuk. 34-es és az Imko 1-es mellette ellene tartózkodását elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodását utasítottuk. 1-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 36-os első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasított. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es és az imkó 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második mellette, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. IMCO 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imkó, Imkó, négyes, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Negyvennégyes, negyvenötös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő oldalra lapozunk. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os csak az első rész mellette. Mellette. Ellene. Tartózkodására elutasítottuk. Akkor az ötösnél is csak az első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 55-ös Utszki mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Litre hármas. Nem, ez okafogyott. Hatvan egyesnél folytatjuk mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 59-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Imkó hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Aztán most már az utolsó oldalon vagyunk, micsoda szerencse. Ittre hatos. Mellette ellene. Tart, nézzük meg. Itt a hatos. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 77-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó tízes es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtunk. 81-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most már a végszavazásnál is vagyunk, és akkor a módosított formában megnyitjuk a szavazást az anyagról. Szori kollégát még kérem nyomja meg a gombot. Szavazott? Igen, így van, rendjén. Akkor most meg vagyunk. 48, igen, egy nem, három tartózkodás. És jön a második szavazás a jogszabályról. Megnyitom a szavazást.